Maman. Start. We come to the... Nos, akkor rátérünk az emberi jogok, demokrácia, demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozatala című anyagra a jelentéstevő eh, Lambsdorff úr, úgyhogy egészen biztosan világszintű ügyekről fogunk beszélni. Hol van Lambsdorff úr? Ja, Líbiában van Lambsdorff úr. Akkor átveszi valaki a feladatát? Van valakinek valami mondani valója? Nincs, jó? Akkor Lambsdorff úr nem lehet velünk ma, mert eh, kötelezettségének tesz eleget Líbiában. A demokráciát támogatja, ő mindig ezt teszi világszerte, utazik és támogatja a demokráciát, ahol éri Úgyhogy kezdjük a 93-as módosítóval. Mellette ellene tartózkodók, bocsánat, ellenőrizik elektronikusan. Szavazás, megnyitom. Die Abstimmung. Lezárom a szavazást. 23, 23 ellenében elutasítottuk. 94-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. FEM 7-es, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. DEVE 7-es, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Nyolcas kompromisszumos javaslat. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Áttérünk. A FEM 8-as javaslatra. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 105-ös. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 igen, 27 nem szavazattal elutasítottuk. 103-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. 103-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 104-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve 9-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es, ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Kraca, asszony, ez nem az ön napja, 25-25 ellenében elutasítottuk. 16-os módosító indítvány ki van mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Deve 10-es ki van mellette, ellene. Tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30 igen, 18 nem szavazott, elfogadtuk. 109-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 113 mellett, ellene tartózkodók. Ez is szoros lesz. Elektronikus úton ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 igen, 19 nem szavazat elfogadtuk. Deve 11-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók elutasítottuk. 114 mellett ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 115-ös. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elfogadtuk. 116-os mellett ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Huszonöt a 25 ellenében elutasítottuk. A 117-es jön, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 165-ös. Ki van? Nem. Ez okafogyott. Fem 9-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 121-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 122-es. Mellett ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 123-as mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 17, 124, 125 ki van mellettük, ki ellenzi őket, tartózkodók, elfogadtuk. 126-os ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 129-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 127, nem, ez okafogyott, szintén 18-as módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 19-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as, ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 133-as, 134-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Fem 12-es, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk fem, nem ez okafogyott. Áttérünk a fem 13-as módosítóra, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. Fem 14, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Fem 15, mellett ki van? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 22-es mellett ellene elfogadtuk. 136-os mellett ki van? Bocsánat, 137-es, ki van mellette tehát? 137-es, Kovál, ki van mellette? Ellene. Még egyszer, tehát 137-es, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. 23-as mellett. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 138-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. 139-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. A 139-est? Elutasítottuk. Soha nem értettem meg a szocialistákat. It's closed. Lezártam a szavazást. It was not my idea. Nem az én ötletem volt. Sörről beszéltünk. Ki kérte azt, hogy ellenőrizzük? Valaki innen. FEM 16-os. Ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk, 140-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk, fem 18 ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók ellenőrizzük, de úgy gondolom, hogy elutasítottuk, elnézést elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 29 igen, 21 nem szavazat, elfogadtuk. Deve 17, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 141 mellett ki van? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. 142-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 143, 144, ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Tartózkodók, elfogadtuk. Deve 18. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. elfogadt. Elnézést, elutasítottuk. 145 mellett, ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 146 mellett, ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 147-es mellett, ellene. Tartózkodók. El... Deve 19. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 148-as mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 150-es, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Deve, 20-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Fem, 19, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 151-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 152-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Áttérünk a 158-asra, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Deve 23, ki van mellette? Ki van ellene? Elfogadtuk. Deve 24-es el van intézve. Fem 20-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. okafogyott. 164-es mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk. 160-as ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 161 mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 162-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. 163-as mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk. FEM 21 ki van mellette, ellene Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 166-os mellett ki van ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Tízes kompromisszumos, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk áttérünk a 100, nem, ez is fogyott. 169-esre térünk át, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. Deve 25-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 27-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 170-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. FEM 23-as, ki van mellette? Ellene. Ellene. Elfogadtuk. 28-as, ki van mellette? Tehát FEM 23 as Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez csak egy fél sörre elég. 28-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 171-es, ki van mellette? ellene, tartózkodók, elutasítottuk. FEM 24-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 29-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutas, elfogadtuk. 30-as, ki van mellette? Ellene, elfogadtuk. 31-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 32-es ki van mellette. Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, áttérünk. A 13-as kompromisszumos ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a 11-es kompromisszumos ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk áttérünk a 182-esre. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodok. elfogadtuk. 35, 36, 37 együtt, ki van ezek mellett, három módosító mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk őket. 38-as, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 39 mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. FEM 1-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. FEM 2 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 1-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es és 2-es szóbeli módosító mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 1-es, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. Egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. Fem hármas, ki van mellette? Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 44-es mellett ellene tartózkodok, elutasítottuk. 45-ös mellett ellene. Még egyszer. 45-ös. Ki van mellette? El, ki ellenzi? elfogadtuk. 46-os. Nem, ez okafogyott. Tehát 46-os. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk, úgy gondolom, de nézzük meg, hogy hogy alakult a többség. Lezárom a szavazást. 27 igen, 23 nem ellenében elfogadtuk. FEM 4-es javaslat. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Kettes kompromisszumos mellett ki van? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 51-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 52-es mellett ki van? Ki ellenzi? tartózkodók elutasítottuk. 55-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 3 mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Ötvenhetes mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Budg 4 ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas most ki van mellette. Ellenát tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk ötös módosítóra, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszumos következik, ki van mellette, ki van ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellett ki van. Ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 81-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Fem 6-os, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. 82-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 83-as, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 84-es, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 6-os, kompromisszumos, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es kompromisszumos ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 11-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 91-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodó, elutasítottuk. 12-es mellett, ki van? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Budg 7-es, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk, Budg 8, okafogyottá vált, az is. Most már csak a tárgyalási mandátumról kell döntenünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ó. Oh. A végén részegek leszünk már, ha ennyi sört iszunk. 49 igen, nulla nem és négy tartózkodás mellett úgy gondolom, hogy egyértelmű az eredmény. áttérünk annak Gomes pontjára. Ő maga nincs jelen. Lehet, hogy Lamsdorfal tartott Líbiában. Van-e esetleg hozzászólás ezzel kapcsolatban? Ki helyettesíti Gomes asszonyt a szocialisták részéről? Munez asszony. Akkor Áttérünk a 41-es módosítóra, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Egyes kompromisszumos ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Elfogadtuk az egyes kompromisszumos, 43-as jön, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszumos ki van mellette. Ki ellenzi? Tartózkodók? Elfogadtuk. Áttérünk a kilences módosítóra. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók? Elfogadtuk. Tízes, Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 46-os. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 47-es mellett? Ellene? tartózkodók, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos, mellett ki van? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszumos mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 51-es módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 52-es mellett ellene. Ezt ellenőriznünk kell, de úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Lezárom a szavazást. 26 igen és 25 nem szavazattal elfogadtuk. 53-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodást elutasítottuk. 15-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 56-os mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 6-os kompromisszumos mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es, ki van mellette? ellene, tartózkodók elfogadtuk, 59-es mellett ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 22 igen, 23 nem szavazattal elutasítottuk. 20-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszumos, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellett ki van, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as, 64-es, 65-ös ki van mellettük, ki van ellenük, tartózkodás elfogadtuk, 1-es szóbeli módosító mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. A 71-es Brantnerig szavazhatunk egyben? Ki van mellettük? Ki van ellenük? Tartózkodók, elfogadtuk őket. 72-es ki van mellette? Ellenel tartózkodás, elfogadtuk. Második szóbeli módosító mellett ki van? Ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 28-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszumos mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A Brandnert A 29-esről szavaztunk. Ki támogatja a kettes módosítót? Elfogadtuk. 31-es. Mauro úr szeretné kommentálni. Köszönöm, elnök úr. Szobeli módosított javaslok. Ezt az előadónak megjavasoltam, és ő egyetértett vele. Fölolvasom angolul. A fejlesztési politika tekintetében fontos, hogy az Európai Unió külpolitikája ne akadályozza meg a fejlődő országok erőfeszítéseit a tekintetben, ami a, az Európai Unió működésének szerződése 2008 as cikkében szereplő témákat illeti. Egyetért ezzel Barantner asszony? Igen így akkor ebben a formában szavazunk a 31-esről, ki ért ezzel egyet, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 32-es ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene tartozás elfogadtuk, áttérünk a 37-esre, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók ellenőrizzük a 37-est. 37-es, ugye? Egy évfal. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 38-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellett. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 4-es mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 40-es mellett ki van. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igen, 28 nem szavazattal elutasítottuk. 5-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás ki van? Mellette, Abstimmung ist jetzt geschlossen. Most lezárom a szavazást. Ez igazán világrekord. Ellenőrizzük? 54 igen szavazat, nulla nem szavazat, tartózkodás sincs, gratulálunk a távol lévő előadónak. Valószínűleg a helyes megoldás az, ha az ember nem jelenik meg. Én is mindjárt távozom. Áttérünk a Brandner jelentésre. Stabilitási eszköz. Brandner asszony kíván még hozzászólni? Nem, ebben az esetben egyes kompromisszumos javaslat ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 92-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 96-os mellett elnézés, deve 5-ös. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 95-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. áttérjünk a 13-asra. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Deve 7 mellett ki van? ellene, tartózkodás elutasítottuk, ötös kompromisszumos ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a százasra, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 101-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellett, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszumos, Ellenőrizzük? A 102-est? Százkettest ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 igen, 18 nem szavazat. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 106-os ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszumos ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Budg 7-es. Budg 7-es ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Túl sok zöld van a fedélzeten. Még, még mindig hét van, tegnap is heten voltak. Lezárjuk a szavazást. 30 a 25 ellenében elfogadtuk, ez volt a Budg 7-es javaslat. 17-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 109-es, ki van mellette? A losing módosítókról szavazhatunk egyben? A 109-től a 123-ig? Tehát ki támogatja ezeket a módosító indítványokat? Ki ellenzi őket? Ki tartózkodik? Elutasítottuk őket. Budg 8-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk előadói 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 124-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budg 9 ki van mellette ki van ellene tartózkodás elfogadtuk. 127-es mellett ellene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 134-es, ki van mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Budg 11 mellett ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük, de úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Nem. 23 igen, de 30 nem szavazattal elutasítottuk. 28-as módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodás. Ugyanaz a többség, mint az előbb. Ellenőrizzük ezt is, a 28-ast tehát. Lezárom a szavazást. 1340 ellenében még nagyobb az elutasító többség. Itt a hallgató többség, hallgatak többség vesz érvényesül a szavazásnál. 135-ös mellett ellen tartózkodás elfogadó. 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellene tartózkodók ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26-25 ellenében elfogadta. 8-as kompromisszumos következik, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszumos ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as ki van mellette? 33-as tehát, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellett, szóbeli kiegészítővel, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 15-ös mellett ki van? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 37-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Deve 16 mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. Deve 17 mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 146-os mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 147-es mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 38-as mellett 38-as mellett ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 148-as mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 40-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 149-es mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 150-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 153-as ki van mellette? Ki ellenzi? Ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 32-24 ellenében elfogadta. 44-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk, de 19 mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 45-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 154-es mellett. Nem. Nem, ez okafogyott. Áttérünk a 47-es, deve 20-asra, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszumos mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 158-as jön, ki van mellette, ellene tartózkodók e, elutasítottuk, 159-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. Inta kettes, ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. 160-as mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Inta hármas. Ki van mellette? Ki van ellene? Ezt is ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igen, 30 nem szavazattal elutasítottuk. 49-es mellett ki van. Ellene. Tartózkodók. Ez. Megnyitom a szavazást. Majdnem le van zárva a szavazást. Most van lezárva a szavazás. Elutasítottuk 27 a 27 ellenében. Deve 21 jön. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Inta 4-es mellett ki van. Ki ellenzi? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 igen, 30 nem, elutasítottuk. 162-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 163-as mellett el, elutasítottuk. 50-es mellett ellene tartoz. Elfogadtuk. 164-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 165-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 51-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 167-es mellett nem, 166-os. Tehát 166-os mellett ki van. Ellene elutasítottuk. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 167-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, Deve 22 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 168-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 169-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 170-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 53-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Pinta 5 nem, ez okafogyott. 171-es mellett. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 54-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 172-es mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tehát 172-es még egyszer, ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók 173-as ki van, mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 55-ös mellett ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 56-os mellett ki van. Ö, ellene tartózkodók elfogadtuk. 175-ös ki van mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Ez egy érdekes kombináció volt. Ja. Lava abgelehnt, aber... Úgy gondolom elutasítottuk, de nézzük meg. geschlossen. Lezárom a szavazást. Mit 22 zu 32 abgelehnt. 22-32 arányban elutasítottuk. 57-es a következő mellette ellene tartózkodók elfogadva 58 mellette, ellene tartozkodok elfogadva 59 mellette, ellene tartozkodok elfogadva 177 mellett, ellene tartozkodok elfogadva 178. Megszavazhatjuk a 178-tól a 186-ig egy tömbben azt módosítokat mellette ellene tartozkodok elutasítva. 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Inta 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Elfogadva 188 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 63 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Deve 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 64-es kiesik, 64-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, Inta 8 kiesik, Antrag 65 soll... Tehát a 65-ös, itt most ugye részenkénti szavazás van, Brandner asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy előzéken legyek a néppárti és a szocialista frakcióval szemben, ezért részenkénti szavazást javasolok. Így hangzik az első rész. Including sudden epidemics with a potential transnational impact in Text drinnen lassen, das bedeutet eben... Tehát ezt hagyjuk benne a szövegbe, tehát itt mínusz eh, van a szavazólistán, de ez azt jelenti, hogy benne marad a szövegben, ami pedig a második részt illeti, ahol... Management of vaccine and pharmaceutical stockpiles geht, das wird das Ding... ez hangzik, ezt hagyjuk meg a másik bizottságnak, itt, itt plusz jelet raktunk a listára, ez azt jelenti, hogy kijön a javaslatból. Köszönöm. 65 dafür. 65-ös. Ki van mellette? Az első rész mellett. Ellene. Elutasítottuk. Elutasítottuk. Második rész. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os mellett ki van. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 25-ös, ki van mellette? Ellenáll tartózkodók elfogadtuk, 67-es mellett ellenáll tartózkodók elfogadtuk, Inta 9-es mellett ellenáll tartózkodók elfogadtuk, 68-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 2-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Áttérünk a 77-esre, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 4-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 78-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 5-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 79-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, Deve három mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 81-es mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Deve négy mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 82-es mellett ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 83-as mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 84-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, akkor áttérünk a hatosra, három részben fogunk szavazni. Ki támogatja az első részt? Ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész ellene, tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 29 igen, 27 nem szavazattal elfogadtuk. Harmadik rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Brandner, asszony, nem mutassa ki ennyire az örömét. 85-ös. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 86-os mellett ki van ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 87-es mellett ellene. Most a szocialisták igennel vagy nemmel szavaztak. Ellene, tehát akkor elutasítottuk. Hármas kompromisszumos ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a nyolcasra, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszumos mellett ki van. Ki ellenzi azt? Tartózkodók. Elfogadtuk. Áttérünk a 89-esre. Nem, bocsánat. Áttérünk a 10-esre. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Büdzsé 4 mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk büdzsé 5 mellett. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk, büdzsé 6, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A következők még nem véglegesek, most akkor szavazunk elektronikusan a tárgyalási mandátumról. Lezárom a szavazást. Tehát lezárom a szavazást elfogadtuk, megadtuk 54 igen, 2 nem szavazattal és nulla tartózkodás mellett. Brandner asszony. Csak azt szeretném mondani, hogy köszönet az árnyékjelentéstevőknek az együttműködésért, nagyon köszönöm még egyszer, és Márkosznak is köszönet jár, aki most visszatér Spanyolországba, a külügyminisztériumba. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett itt az Európai Parlamentben, nagyon szépen köszönöm neki. you. Hm? Hölgyeim és uraim, mielőtt az ülés vezetését átadnám, Tune élem kollégának. Szeretnék gratulálni a mai születésnapjához. we have uh, still... Kedves kollégák, So colleagues, we can start. Kedves kollégák, akkor az idei utolsó szavazása, tehát a nyaralás utáni, a nyaralás előtti utolsó szavazással folytatjuk. Kezdjük meg azonnal. Deve 16. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Inta 2 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. a 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Inta 3 és Deve 18 egyforma a kettő mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette, bocsánat, ez kiesett, de nem, korrigálják az elnököt. Tehát mivel Inta 3-at elutasítottuk, 39 mellett, ellen tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes módosító mellett, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es mellett, ellene tartózkodók elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13 mellett ellene tartózkodók elfogadva. 43 mellett ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellett ellen tartózkodók elfogadva. Ez azonos volt a Debe 26-tal egyébként. 45-ös mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös mellett kiszavaz ellene, kiszavaz tartózkodók elfogadva. Deve 28 mellett kiszavaz ellene, kiszavaz tartózkodók elutasítva. 47-es mellett ellene tartózkodók elutasítva. Deve 29 megyénk mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Inta mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 30-as, devő 30-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellettes, Brandner úrtól mellette ellene tartózkodók elutasítva, Budget 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, Deve 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Deve 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, budget 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Deve 33 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 51 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 52-es mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, de 34 mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Költségvetési nem, ez okafogyottá vált, e, budget 15 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, Aztán az 54-et is meg kell szavaznunk. 54 mellette, mellett, ellene tartózkodók elutasítva. 55-ös mellett, eh, azonos az 56 os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, Deve 35 mellette, ez az Inte azonos egyébként, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 58-as mellette az ellene tartózkodók elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 59-es módosító mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva, 60-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrző géppel Szavazást lezárom. 61. 61-es. Elfogadtuk. 62-63 egyformák mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös két részben szavazunk, az első rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadva, a második rész mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 19-es mellett ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Deve 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 67-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. Inta 8 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva. Inta 9 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva. Deve 41 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva. 68-as mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. Budget 16 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva, a budget 17-es kiesik, pontosabban két részben, tehát budget 17 első rész mellett kiszavaz, ellenek kiszavaz, tartózkodok, elfogad, a második rész mellett kiszavaz, ellenek kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. Budget 18-as mellette kiszavaz, ellenek kiszavaz, tartózkodok, elfogadva. Hármas kompromisszumos módosító mellett kiszavaz, ellenek kiszavaz, tartózkodok, elfogadva. Ugrás a 73-asra mellette nem Grokur. úr. Uh, Azt látjuk a különböző frakciók között, hogy egy új megfogalmazásra került, alakult ki, ami minden frakció számára világosabb. may be provided to the European Endowment for Democracy. In neighboring countries, the promotion of human rights is financed from the ENI. Nevertheless, when the ENI cannot be implemented due to political difficult conditions, It can, it can contribute to financing the European Endowment for Democracy. Ez lenne a szövegtervezet tehát. So this is So this is the new wording of... Ez tehát az új megfogalmazása a 73-as módosítónak, amely szóbeli. Ki támogatja ezt? 73-as mellett kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók. Kér valaki szót? Valaki bekiabál mikrofon nélkül. Nos, én vagyok a jelentéstevő, mondja Brock úr, elnök. Brock úr gyújtotta be ezt a szóbeli módosítót, mert ő a jelentéstevő. Mikrofon nélküli bekiabálás a képviselők soraiból. Uh, uh, uh, Nem tudom, mi ez a megjegyzés, mondja az elnök, de folytassuk a szavazást. 73-as módosító, szóbeli módosítása mellette ellene tartózkodok elfogadva. Budget 19 mellette ellene tartózkodok elfogadva, Budget 21 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 74-es mellette kiszavaz ellene, kiszavaz tartózkodok, elfogadva 75-ös módosító mellette kiszavaz ellene, kiszavaz tartózkodok, elfogadva 76-os mellette kiszavaz, ellene kiszavaz tartózkodok, elfogadva 77-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva 78-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva 79-es kapcsán Brandnerónak adom meg a szót asszonynak. Ez a módosító, ezt át kellene vinni a 77-es módosító elé, tájékoztatáson mondom, de a tartalom nem változik, csak az elhelyezés. Oké. Okay. Rendben mondja az elnök. 79-es módosító. Ezt meg kell szavaznunk, igaz? Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 80-as módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Ugrunk a 81-es ha mellette, ellene kiszavaz tartózkodók, elutasítottuk. 82 és 83 azonosak, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 45-ös és 46-os azonosak, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Int a ten, int a tízes mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Deve 47, 48 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ugrunk a 86 os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 87 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 88 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 4-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Blokkban megzavazhatjuk a 20, budget 22, budget 23 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 20-as módosító visszavonták, 89-es módosítóra szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kilencvenesről szavazunk mellette. De hogy ez kiesik, e, figyelmeztetik az elnököt. A 22-est utasítottuk, úgyhogy a 90-et és a Deve 50-et meg kell szavaznunk. Tehát mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizni szeretnék, tehát a 90-est és a DEVE 50-est együtt szavazzuk meg. 90-es és DEVE 50-es elektronikusan géppel együtt szavazunk. Please close the vote. Szavazást lezárom. Oh, and it's adopted with 20... 26-24 arányban megszavaztuk. Ugrás a Deve 51-re. Mellette ellene tartózkodók. Ez se volt világos. Elektronikusan megnézzük géppel, leellenőrizzük. Please close. Szavazást lezárom, elutasítottuk. Inta 12 mellette kiszavaz ellenek is szavaz. Tartózkodók elutasítva. 91-es mellette kiszavaz. is szavaz. Tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene. Tartózkodók elfogadva. Ugrás az 53-asra. Deve 53 mellette kiszavaz. is szavaz. Tartózkodók elutasítva. 96-os mellett kiszavaz. is kiszavaz tartózkodók elutasítva. 22-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Ez nem volt világos. Géppel ellenőrizzük. Please close the vote. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 1 to 20. 31-20 arányban. 98-as módosító 54-es DEVE módosítóval azonos mellette ellene tartózkodók elfogadva. DEVE 55 mellette kiszavaz ellene tartózkodók elutasítva. Deve 56 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. 23-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva. 99-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. E, budget 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. százas és Budget 29 együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Int a 18 és Int a 19 együtt szavazva, mellette ellene tartózkodók elfogadva. E, budget 2 mellette ellen tartózkodó elutasítva, budget 3, mellette ellen tartózkodó elutasítva, deve 1, mellette ellen tartózkodók elutasítva, deve 2, mellette ellen tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellen tartózkodók elfogadva, deve 4-es, két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodók el, elfogadva. Ugrás a 26-os a módosítóra mellette ellene tartózkodók nem világos géppel ellenőrizzük kérem a 26-ossal kapcsolatban szavazzanak. Please close the vote. Szavazást lezárom and is rejected with 27 27-25 arányban elutasítottuk. Kettes módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 28 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodások elutasítva, 29-es és budget 5 együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Hármas módosító jelentéstevő részéről. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ugrás a deve hetesre mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Deve 8 mellett. Ellene tartózkodók elfogadva. Budget 7-es mellette de két részben szavazok meg, tehát először első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodó, elutasítva. Inta 1 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 6-os kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ugrás a 36-os módosítóra Lambsdorff és Makovai képviselőktől mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszumos módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartoskodok, elfogadva. Ugyanis a jelentéstévő 8-as módosítójára mellette ellene tartoskodok, elfogadva. 9-es módosító mellett kiszavaz, ellen kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Költségvetési szak, szakbizottság 9-es mellette ellene elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodók. Nem volt világos géppel ellenőrző, tehát 38-as módosító kapcsán géppel szavazunk. 38 as módosító, csak a 38-as módosító kapcsán géppel szavazunk, szavazást lezárom. 26-18 arányban leszavaztuk. Budget 10-es, mellette ellene tartózkodok elutasítva. Végül ez nem a végszavazás, hanem a szavazás, tárgyalási mandátumra vonatkozó szavazás géppel. Two more colleagues need to vote. Még két kolléga kérem, hogy szavazzon. Let's close vote. 49. Szavazást lezárom. 39-es, 39, bocsánat, 49, igen, nulla tartózkodás. Nulla, ne, nulla nem szavazat és három tartózkodás. Köszönöm, gratulálok. I was too optimistic, I forgot the last one, indeed túl optimista voltam, elfelejthetem az utolsót, van még egy szavazni valónk. Let's start immediately as well. Amendment 28. 28-as mellett kiszavaz. No, this is a uh, gymnastic, Mr. Kazulidis, it's a uh, good for the fitness. Kazulidis úr, ez nagyon jó, ugye nyaralás előtt, jól a gyakorlatnak is. 28-as módosító mellett kiszavaz. Against. Ellene tartózkodók elutasítva. 29-es mellett kiszavaz. Ellene tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszumos mellett kiszavaz. Ellene kiszavaz. Elnézést kollégák, meg kell szavaznunk az egyes kompromisszumos mellett Pászkúr 30-as módosítóját, tehát a 30-as mellett kiszavaz ellene tartózkodók elfogadva. Így aztán a kompromiss- egyes kompromisszumos mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 35-ös mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 36-os mellett is hát kiszavaz, tartózkodók elfogadva, 37-es módosító majd kiszavaz, ellen kiszavaz, tartózkodók elutasítva, 38 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva, 39-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 40-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 42-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Itt van aztán a 43-as módosító részenkénti szavazása, egy osztott a két részben. Az első rész mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, a második rész 43-as második része mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 44-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva. A 45-ös mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 46-os mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 47-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 48-as mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, nem világos. 48-as ügyében géppel ellenőrizzük a szavazást, kérem szavazzanak géppel. There are still seven colleagues. Uh... Még mindig 7 hetes kolléga nem adta le a szavazatát géppel. Six more. Még hatan, még öten. Okay, let's close the vote. Szavazok le, zár, le a szavazást, egy szavazattal elutasítottuk 20-21 ellenében, kettes kompromisszumos módosítom mellett kiszavaz. Vita az elnöki asztalnál. Sorry? Let's vote for this. The rapporteur. Okay, let's vote a compromise. Kettes kompromisszumos módosítót szavazok meg, a néppárti szavazólistával gond van mert ott plusznak kellene szerepelnie e kompromisszum tekintetében, tehát e, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadásra került. 54 mellett, ellene, tartózkodók, elutasítva. 55 mellett kiszavaz, ellene, tartózkodók, elutasítva. 58-as mellette, bocsánat, 56-os 56-asat meg kell szavaznunk, mellette ellene tartózkodok elfogadva, 57-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 59 mellette, ellene tartózkodók, ezt viszont elutasítottuk. 59-eset szeretnék ellenőrizni géppel? Why do we have no vote on compromise three, uh, on the compromises? There's never a vote. Please close the vote. A szavazást lezárom. Is rejected with 27 27-21 arányban elutasítottuk. 60-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 64-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodok, elutasítva. Ugrás, a 65-ösre mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. 66 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadtuk. 67-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 68-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítva. 3-as kompromisszumos módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 72-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, ellenőrizzük géppel a 72-est. 72 is So please close the vote. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. Elég nagy többséggel. 73-as módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadva a 74-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva a 75-ös mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva a 76-os mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva, 77-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva, 79 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva, 78-as módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva, 8-as módos, 80-as módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva, 81-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva, 84-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. 84-es valaki szeretné géppel ellenőrizni. Easy. Five more colleagues uh, didn't vote. Még öt kolléga nem adta le a szavazatát, bedugta a kártyát, de még nem döntött el, hogy hogy szavaz. Okay, please close the vote. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 28-21 arányban. 85-ös módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók elutasítva 86 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva 87-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva 88 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva 89-es mellett kiszavaz, bocsánat, ez osztott részenkénti szavazás az első rész mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elfogadva, a második rész mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva, 90-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 91-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 92-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 93-as mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 94-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. 95 es mellett kiszavaz, bocsánat, részenkénti szavazás első rész mellett kiszavaz, már ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. Második rész mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva ugyancsak. 96-os módosítóra ugrunk mellette, ellene tartózkodok, elfogadva. 97-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 98-as módosító, két részben az első részt mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva, második rész mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva, 99-es e, mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, elutasítva, 100-as mellett ellene tartózkodók elfogadva, 101-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodók, ez nem világos, elektronikusan ellenőrizzük ezt az egyes gépi szavazással. Öt kolléga nincs itt, kérem. Zárjuk le a szavazást, 25 nem szavazata lezárva, leszavazva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva. 107-es módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 117 jön mellette kiszavaz, ellene tartózkodók 118 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 120-as mód, szóbeli módosítóval együtt megszavazva mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok elfogadva, 121-es mellett ellene elutasítva, 122-es részengedi szavazás az első részt megszavazhatom, mellette ellene tartózkodok elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodok elutasítva. A második részt a 122-esnél. Erről szavaztunk. Please close the vote. A szavazást lezárom. Valóban elutasítottuk kettő szavazattal és egy tartózkodással. Ugrunk a hatos módosítóra, kompromisszós módosító egy szóbadi módosítás jelentéstevő részéről Brokkónak adom meg a szót. Köszönöm, azt hiszem, hogy eh, van itt egy megalapodás, különösen a néppel bizonyos részei és a szocialisták között. A hetes kompromisszumos módosító szövegét látják. Polarization along political secular religious lines in Turkish society. That should read now and the decentralization uh, uh, in Turkish society. Ez lenne a módosítás. That also the older other partners of the company. Ezen kívül uh, tehát ebben a formában szeretném megszavaztatni a kompromisszumos módosítót. Ennek úr, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez mit jelent. Mr. Duff, what, uh, what is your... Dafur mit szeretne kérdezni pontosan? Nos, nem tudom, hogy mit jelent ez a javaslat, ez a megszövegezés. Nem értem a szöveget. Ez azt jelenti, hogy nem kifejezetten koncentrálunk, összpontosítunk a szekularizációra, a török társadalomban általában beszélünk ezekről a dolgokról, hiszen ez a szekularizáció az egy szempont, de nem az egyetlen. Tehát itt általánosságban beszélünk az elmélyült ellentétek kiéleződéséről a török társadalomban, anélkül, hogy a vallásosság szekularizáció kérdéséről külön szót ejtenénk. De fur kollégák, egyet tudunk érteni a hatos kompromisszmos módosító indítványjal? Brock úr és az előadó szobai módosítójával rendben, akkor most erről szavazunk, hatos kompromisszmos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk szóbeli módosítóval együtt. 129-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 126-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 127-es szobali módosítóval mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A következő négy Meyer úr részéről 130, 131, 132, három módosító, együtt szavazunk róluk, Májer úr részéről készült, nem? Akkor 130, 130-as mellette. Már szavaztunk erről. A szavazólistán kétszer szerepel a szavazólista hibás. A 129-esről már szavaztunk, kétszer szerepel a listán. 130-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 131-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 132-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 143-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 144-es mellette ellene, ezt ellenőriznünk kell. 144-es, elektronikus szavazunk. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette, 20 ellene. 145-ös mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 147-es. Jó, ellenőrizzük a 147-est. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 27-21 arányban. 148-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 150-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. os mellette ellene a kompromisszumos ezt leve, lefedi. 155 a, akkor okafogyott, hogyha a hatos kompromisszumos módosítót elfogadjuk. Akkor különböző listákból dolgozunk, úgy tűnik. Reporter. I think... Előadó. Megállapodtunk a hatos kompromisszumos módosítóban. Az volt a megállapodás, hogy az összes hasonló módosítást ez lefedi. Az a régi lista, úgy gondolom, hogy új lista készült, úgyhogy az összes módosító, ami a Törökország kapcsolatban csak ezt az egy dolgot módosítjuk, az le van fedve a kompromisszumos módosítóval. Úgyhogy kérem, hogy az árnyék előadókkal tegnap este kötött megállapodáshoz tartsuk magunkat a 69-es pontig a kompromisszumos, hatos kompromisszumos módosító lefedi ezeket a módosításokat. Akkor kövessük az előadónknak a javaslatát. 166-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 167-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 170-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű elektronikusan ellenőrizzük a 172-est. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 21-25. A 173-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 174 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 178-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 179-es részenként, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 179-es második része, szerintem elutasítottuk. Please close the vote. Lezárom a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. Nem az enyém volt, mondja a brokkur. 180-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 181-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 172-es, 182-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 183-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 184-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 185-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőriznünk kell a második részt. Azt mondják nekem, hogy a második rész okafogyott, mert a 181-est elfogadtuk. 187-es, arról nem szavazunk. Elnézést. 188-as következik mellette, ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. 188-as. Lezárjuk a szavazást elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 191-es az 5-ös szobeli módosítóval mellette, ellene, elektronikusan ellenőriznünk kell 191-es a szóbelivel együtt. Madame Lunacek. Lunacek asszony, tessék. Elnézést. A 191-eshez kértem szót, mivel én vagyok az árnyék előadó Dél-Kaukázus témájában, ezért szeretném kérni, hogy a szóbeli módosított vonják vissza, hiszen az árnyék előadókkal nem lett ez egyeztetve, és mindenkit arra kérek, hogy ne szavazza meg. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a társulási egyezmények tekintetében, amit Örményország és Azerbajcsán esetében megszavaztunk, más volt a megfogalmazás, és kettős standardot alkalmaznánk, hogyha ezt így elfogadnánk. Abházia elfoglalt területként számít, vagy szerepel a szövegekben, viszont ez a terület nem, és ez azt jelenteni, hogy nem egyforma az elbánás. Európai Parlamentként ezt nem engedhetjük meg munkat, ráadásul a parlamentben megszavazott két társulási egyezmény ellenében történne mindez. Úgyhogy kérem vonja vissza a szóbeli módosítóját, nem egyeztette az árnyék előadókkal, késő lett kiosztva a szavazólista, és akkor még egyszer kérek mindenkit, hogy ne szavazza meg a módosítót azért, amit elmagyaráztam az előbb. Kérem, öné a szó. A szocialista frakció nevében teljesen egyetértünk Lunacek asszonyjal. Lászbergi úr. Köszönöm. Nem tudok egyetérteni. Elnök helyettesként és delegáció elnök helyettesként, hiszen ez a módosító Sajnos kikapcsolódott a képviselő mikro. Mr. Landsbergis, please take care. Landsbergis úr, figyeljen oda a mikrofonra. Sajnos nem halljuk a felszólalót. But we cannot start a debate here. Nem tudunk itt most vitát indítani Landsberg úr a témáról. Vagy elutasítjuk, vagy nem. Jó, ellene vagyok. hegyi Karabachról szóló megjegyzések mind tehát jogosak. Elnök, nem kezdhetünk most erről a témáról vitát. Lehet, hogy nincs elfoglalva terület, mondja a képviselő elnök. Szavaznunk kell. Az előadók abszolút, és utána szavaznunk kell. Azt hiszem, hogy van lehetőség kompromisszumra, hogyha az eredeti szöveget nézik, de bevennénk azt a kérdést a Abházia és a másik terület elfoglalásának a szövegét bevennénk. Tehát behagynánk az eredetit, és plusz ezt a két dolgot bevennénk, mert Hogyha csak hegyi Karabachról és Nyisztrán túli területről beszélünk, de nem beszélünk Abházia és a másik terület orosz megszállásáról vagy elfoglalásáról, akkor tényleg kettős mércével dolgoznánk. Ha ez nem elfogadható, akkor szavazzunk a lista szerinti módosítóról a Szobelivel együtt. Elnök, most nem kezdhetünk erről vitát. Nem, nem vita. Szocialista frakció kap szót. Ez egy szóbeli módosítás. Hogyha egy tag blokkolja, nem lehet róla szavazni. Elnök, akkor valaki blokkolni akarja, meg akarja akadályozni ezt a szóbeli módosítót? Akkor nem szavazhatunk a szóbeli módosítóra, ez egyszerű. Akkor 191-esről a szóbeli módosító nélkül szavazunk. Akkor 191-es mellette ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőriznünk kell ezt. Please close the vote. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 26 szavazat szólt ellenébe, 22 volt mellette. 191-es elutasítottuk. 192-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 193-as mellette, ellene, tartózkodik. Elektronikusan ellenőriznünk kell. 193-as. Please close the vote. Lezárjuk a szavazást. 29 mellette, 18 ellen elfogadtuk. 194-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 194-est rendben, elektronikusan ellenőrizzük a 194-est. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 27 um, ellene, 20 mellette. 196-os mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 212. es a szobeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 213-as, mellette, ellene, tartózkodik, ellenőriznünk kell. 213-as szóbodor módosítója. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 26 mellette, 19 ellene. 218-as mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell. 218-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 221-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 222-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 223-as a 7-es szobai módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 224-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 225-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 226-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 227-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 229 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 230-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 231-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 235-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 236-os mellette ellene tartózkodik, ezt jobb, ha ellenőrizzük. 236-os elektronikusan ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. 237-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 238-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 239-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 230 230-as, 240-es elnézést, 240-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 241-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 242-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, ellenőriznünk kell. 242-es első része, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Egyre kevesebb képviselő van itt. 21 ellenszavazat, 18 mellett elutasítottuk. 242-es második része mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 143-as, 243-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 244-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 246-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 247-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 248-as, 247-es ellen, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. 248-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 200, nem. 249-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 250-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 251-es szobori módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 253-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. 253-as elektronikusan szavazunk. négy képviselő nem szavazza, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 szavazatszót mellette, 19 ellene. 254-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 258-as szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 265-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 266-os mellette ellene ellenőriznünk kell, 266-os elektronikusan ellenőrizzük. Lezárjuk a szavazást. 23 3 mellette 20 ellene elfogadtuk. 267-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 268-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 269-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk vagy lehet, hogy inkább ellenőriznünk kellene. 269-es nem volt egyértelmű. 269-es. Lezárom a szavazást. rejected by... Elutasítottuk kettő szavazat különbséggel. 255 55-ös elfogadtuk, nem. 270-esről kell, hogy szavazzunk. 270 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 271-es mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőriznünk kell a 271-est. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 25-20 szemben 272-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 273-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 273-ast elutasítottuk, de ha akarják, ellenőrizhetjük. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk 20-18 arányban. 274-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 276-os szóbeli módosítóval mellette. A 11-es szóbelivel. Muniszasszony, asszony, köszönöm. 15 perccel a szavazás előtt kaptuk meg a szavazólistát. Nem volt lehetőségünk arra, hogy a szobeli módosítókat ellenőrizzük. Az előadó föl tudná olvasni a 11-es szobeli módosítót? Csak két szó. Is based on the principle of free and fair trade. Not just fair trade. Tehát nem csak fair trade, hanem free and fair trade. támogatólag az ön módosítóját. Ha ezzel a szabadi módosítóval egyetértünk, kérem a kollégákat szavazzanak. 276-os a szobori módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 277-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 278-as 12-es szóbelivel mellette Szeretné, hogy felolvassa az előadó szobai módosítót? 12-esről van szó. It is at the end. A végén. All the overlapping cooperation agreements under the Africa-EU strategy to make them more coherent and effective policy instruments for addressing us on that takes ez az önmódosítójának az összefoglalója gyakorlatilag. Szeretne szót kérni? ha szóbelivel együtt tudunk szavazni, 278-as mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű. Elektronikusan ellenőriznünk kell, 278-as a szóbeli módosítóval együtt. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. ugyanolyan arányban. 22-22. 279-esről kell szavaznunk. 278-as most elvetettük, úgyhogy a 279-esről szavazunk mellette, ellene tartozkodik. elfogadtuk. 279-est elfogadtuk. 280-as mellette ellene tartozkodik elektronikusan ellenőriznünk kell a 280-ast. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk 24-19 arányban. 282-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 283 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 284-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 285-ös két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik. Elektronikusan ellenőriznünk kell a 285-ös második részét. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 286-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 288-as. Ja, németül gondolkodom, mondta az elnök. 287-es mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk. Hat hét kolléga, még kell, hogy szavazzon. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 287-est elfogadtuk, 288 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 289-es mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell. 289-es. Lezárjuk a szavazást elfogadtuk. 23-20-al szemben. 290-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 291 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 292 mellette, ellene tartózkodik, ellenőriznünk kell. 292-es. Please close the vote. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 293 in favor. 293 mellette, ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 294-es mellette, ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 10-es Prant tessék. Thank you on... Köszönöm. A tízes kompromisszummal kapcsolatban osztott szavazás van, ezt mi kértük, de rosszul lett felosztva a szöveg tehát nem a, a szavazólistában szereplő megosztás szerint. Tehát Until Rule of Law and Human Rights, addig kéne, hogy legyen az első rész, és akkor negotiations of a comprehensive EU-India free trade agreement which would stimulate European and Indian trade trade and economic growth. On that part... A második rész ez kellene, hogy lehe, legyen. Legalábbis mi így kértük az osztott szavazást. Right. No, we just think to push any... Kérem, ismételje meg, hogy hol szeretné a, a felosztást. Elnézést. Nem olvastam el a megkapott e-mailt. Going negotiations of a comprehensive EU India free trade agreement which would stimulate European and Indian trade and economic growth. Only that sentence. Csak ezt a mondatot vennénk a második részbe. Tehát onnan, hogy starting for both parties, ott kezdődne a második rész. Akkor először a, enélkül a mondat nélkül szavazunk, és utána a második rész ez a mondat lesz rendben. Akkor a módosító első része az felolvasott mondat nélkül mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, és külön a, a felolvasott mondatról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. ...303, 304-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 306-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. 305-ös. Lezárjuk a szavazást. Néhány kolléga itt felejtette a kártyáját. Egy különbséggel, egy szavazat különbséggel fogadtuk el. 306-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 307-es mellette a 306-ost nem fogadtuk el. Nem. A 306-ost nem fogadtuk el, úgyhogy szavazunk a 307-esről mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 308-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 313-as következik mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 317-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 318-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 319-es mellette, ellene, nem volt egyetemű. Gyorsan szavazzunk erről. Ellenőrizzük elektronikusan a 319-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 25-19 arányban. 320-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 321-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 322-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 323-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 324-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 325 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 326-27 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 328 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 329-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 330-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 331-es, három részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell, 331-es második részét. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk három szavazat különbséggel. 331-es harmadik része mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 332-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 333 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 334 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 335 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 336 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 337 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Három, 44. 338. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 339 mellette. Ellene. Ezt ellenőriznünk kell. 339-es. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. a 340-es, 341-es egyforma mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 339-est elfogadtuk, úgyhogy a 342-esről szavaznunk kell mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 336-os megszavaztuk, úgyhogy 343-as jön mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 344 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 345 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 347 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 348 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 349 mellette, ellene tartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük, 349-es. It was linked with another one. Yeah, yeah. Please close the vote. That, it, Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Az előadó kér szót. Kapcsolódnak, kapcsolódó módosító el lett utasítva, úgyhogy ennek most már nincs értelme. Itt igazából eljárási kérdésről volt szó, hogyha az egyiket elutasítjuk, akkor a másikat nem fogadhatjuk el. Szerintem erről nem kell szavaznunk és Paszkőnak javasolnám, hogy a plenárison javasolja megoldást erre a problémára, úgyhogy most ne szavazzunk elő. Követjük. Munisz asszony? Köszönöm. A szobai módosítót elfogadtuk. Hogyha ennek a módosítónak nem volt értelme, akkor nem kellett volna szavazatra föltenni és aztán elfogadjuk, és aztán meg azt mondjuk, hogy nem is érvényes. Butikov úr, megoldás. Szavaztunk róla, de szobeli módosítással még mindig a plenárisan elő lehet állni. Brok úr, igen, ez volt a javaslatom. Nincs értelme erről szavaznunk, mert a, 100, a 319-est nem szavaztuk meg. A 319-esre nemet mondtunk. Akkor meg ennek nincs értelme. A javaslatom az, hogy a helyzet miatt majd lesz egy javaslatom, Pászkóra együtt találunk egy megoldást, és ezt fogjuk javasolni a plenáris előtt. Pillanatnyilag nincs értelme, mert az első rész el lett utasítva, és akkor a második résznek önmagában nincs értelme. Akkor kövessük az előadó javaslatát. Pászkúrral majd egy ajánlást állítanak össze, hogy hogyan lehet megoldani ennek a módosítónak a problémáját. Ráérünk, átérünk tehát a 350-re. Ugyanez a helyzet, elnök? Igen, ez mind sorrendi kérdés, inkább, mint tartalmi kérdés. Tehát sorrendi kérdésről van szó főleg. Tehát bízunk a jelentéstevőben, hogy ez a helyzet, és a 350 a következő módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva 352 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 353 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 355 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 356 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 357 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 358 a 13-as szóbeli együtt, mellette ellene tartózkodok elfogadva. 363-ra ugrunk, 11-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadva. 364-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva. 356, 366, 365, 366 egy mellette ellene tartózkodók elutasítva 367-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 368 mellett ellene tartózkodók elfogadva 369 mellett kiszavaz ellene tartózkodok elfogadva, 371 mellette kiszavaz, ellene tartózkodok elfogadva. 371 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok elfogadva. 372 mellette kiszavaz, ellene tartózkodok elfogadva, 373 mellette kiszavaz, ellene tartózkodok elfogadva, 374 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 375 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 376-os mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva. 377-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 378 mellette ellene tartózkodók ellenőrizik géppel 378-as gépi szavazás clearance, no. That's clear. Okay, close the vote. Is rejected. Elutasítottuk. Sajnálom. Én próbálkoztam pedig van a 379 mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 380 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 381 mellette ellene tartózkodok, elutasítva, 12-es kompromisszumos módosítva mellette hiba van a néppárt listában. Mellette nem, elnézést, igen a javaslat, igen a szavazati javaslat. A titkárság hibázott. Már megint? Nem, ellen. Tehát a 12-es kompromisszus módosító után rátérünk a 383-asra mellette, ellenem tartózkodók elutasítva, 384 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 380 391-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 392 mellett, ellen tartózkodók elfogadva, 393 mellett, ellene tartózkodok elfogadva, 394 mellette, ellen tartózkodok elfogadva, 395 mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 396-as mellette, ellene tartózkodok ellenőrizni, 396 géppel ellenőrizzük. Three nine six 396-os. Szavazás lezárva. Oh. It's fine, it's fine. No, It's rejected by one vote. Egy szavazat különbséggel elutasítottuk 396-ot. Hatos módosító mellett ellen tartalmaz, tartózkodók elutasítva 7-es mellette Tehát hetes módosító mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító, itt probléma van a néppárti szavazalistával. Nyolcas mellett kiszavaz, elfogadva, Kilences es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, 11-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es, a 15-es számú szóbeli módosítóval együtt szavazva. Bocsánat, 15-öt írtak, de lehet 13-as, és nekem mindegy. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a szóbeli módosítóval együtt. 13-as módosítóra térünk át, mondja az elnök. Mellette ellene tartózkodók elutasítva 14-es mellett ellene tartózkodók elutasítva 15-16 azonosak mellette ellene tartózkodók elutasítva 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Huszonegy-huszonkettő mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23 mellette ellene ellenőriző géppel a 23-ast. Szavazás close the vote. Szavazást lezárom. Elutasítva 24-17 arányban. 24-es két részben első rész mellett kiszavaz, mell- ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva 26-os módosító a 16-os szóbelival együtt mellette ellene tartózkodok elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodok géppel ellenőrizzük a 27 es téren. Please close the vote. Szavazást lezárom. Kettő szavazat különbséggel elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodok elutasítva. Géppel nézzük meg az ötöst. Jó. Please close the vote. Szavazatot lezárom. Elutasítottuk 23-18 arányban. rátérünk a Költségvetési Szabadság véleményére. Budget 2 mellette kiszavaz. A budget 2-ről kell szavaznunk, mellette kiszavaz. A budget 1-et lefették, a többire módosítok a budget 2-ről szavaznak mellett, ellen tartózkodók elfogadva. Budget 4-es mellette ellene tartózkodók a budget 5-ös mellette ellene tartózkodók a Elektronikus szavazás a módosított jelentéstervezetről géppel. Kérem szavazzanak! Did everybody voted? Okay, let's... Mindenki szavazott? zárom a szavazást. Ez az egyik legfontosabb jelentésünk. For again only one and six abstentions. Uh, congratulations to our reporter. Jelentéstevőnek szeretnék gratulálni. Brock äh, Ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Szeretnék köszönetet mondani a frakcióknak az együttműködésért, az árnyék előadóknak különösen. Van még néhány kérdés, ami megkerülhetetlen, ami nem teljesen koherens és világos. Mindenképpen azon leszek, hogy megfelelő javaslatokat terjesszek elő a plenáris ülésen, amelyek ezeket a problémákat megfelelően megoldják. Köszönöm szépen a támogatásukat. Köszönöm szépen, uh, Brokkor. úr. aztán kért, Luzing asszony kért szót. Köszönöm szépen, szeretném bejelenteni, hogy a GUE frakció nevében egy kisebbségi jelentéssel fogunk előállni. Oké. Okay. Rendben. Titkásság elkészítette megfelelő feljegyzést. Köszönöm szépen a türelmüket. Két percen belül folytatjuk a mai szakbizottsági ülés napirendjének a következő pontjával. Wir kommen jetzt zum Áttérünk a 16-os napi rendi pontra. Brandner jelentés arról az intézményközi megállapodásról, amely a Parlament, a Tanács és a Bizottság között jött létre, a költségvetési együttműködésről és az eredményes pénzgazdálkodásról. Most már hatékony eredményes pénzgazdálkodásra fog sor kerülni, ezért az emberek távozni kívánnak Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, csak pénzről van szó. De kezdjük el a témát. Sokuknak ismerős lesz ez a véleményjavaslat, azért, mert egy hasonló, nagyon hasonló véleményt két évvel ezelőtt elfogadtunk. Munyesz asszony volt az előadó. És az ő véleménytervezete volt az én tervezetemnek az alapja. Két évvel ezelőtt az intézményközi eljárás nem volt sikeres. Brock úr biztos emlékszik arra, hogy miért is nem volt ez sikeres. Az egyik súlyos probléma volt a bizottság, parlament és tanács között egy, egy soha le nem záródó egyeztetés volt. Úgyhogy most új javas, két új javaslat van, az egyik a többéves pénzügyi keretről, a másik pedig a költségvetés és intézményi kérdésekről. A dolgok nem nagyon változtak meg, úgyhogy Munyesz asszony munkáját nagyon jónak tartottam, és a nagy részét át is vettem, ráadásul a szakbizottságunk el is fogadta annak idején. A két fő elképzelés, hogy az EU összes költségvetéséből kikerült az előzetes költségvetés kérdése, vagy témája, úgyhogy ezt bevettük, illetve növelni kell a rugalmasságot, a parlament ellenőrzési jogát is hangsúlyoznunk kell, illetve két elemet említenék még. A KBVP költségvetése átláthatóbb kell, hogy legyen az elszámoltathatóság érdekében, és egy külön tétel kell, hogy szerepeljen minden egyes együttműködési témára, és minden egyes EU külön megbízott esetében is ez nem növeli a rugalmasságot a misszióknak szánt pénzek tekintetében, viszont nagyon fontos. A rugalmasság is nagyon fontos. A pénzügyi rendel tekintetében ugyanazon a költségvetési cikken belül átszervezést tehetne a bizottság, hogyha nem így oldanánk meg. Úgyhogy rugalmasan és gyorsan tud majd reagálni az EU, de legalább valamilyen mértékű, fokozottabb átláthatóságot tudnánk arról biztosítani, hogy hova is megy ténylegesen a pénz. Politikai elszámoltathatóság növelne, és nem veszítenénk el a rugalmasságot sem. Szerintem a politikai prioritásokat így a parlament meg tudná határozni, például, hogyha specifikálnánk, hogy mely külön megbizottaknak kellene elkülöníteni pénzeket. A közös konzultációs találkozók nagyon fontosak, a KBVP napi munkájának ellenőrzése tekintetében, és a véleményjavaslatban az szerepel, hogy hatékonyabban és pontosabban határozzuk meg, hogy ezek a találkozók hogy is kell, hogy működnek, működjenek, hogy kell megszervezni ezeket, plusz a résztvevők összetételét is kicsit módosítanánk, több képviselőt kívánnánk küldeni ezekre a találkozókra. Bizonyos beszámolási munkát a bizottság részéről javítani kívánunk, még egyszer mondanám, hogy a 2010-es véleményünkhöz nagyon hasonló a mostani, a politikai elszámoltathatóságot és a KBVP területén a parlament ellenőrzési lehetőségét kívánjuk fokozni, megtartva a költségvetési rugalmasságot. Bízom abban, hogy széleskörű konszenzusra fog találni a véleménytervezett határidők. Ma van a véleménytervezet megvitatása, módosítok benyújtásának a határideje szerda, Második véleménytervezet megvitatási időpont szeptemberben a budget szakbizottság, a vezető szakbizottság, az illetékes szakbizottság szeptemberben vagy októberben fog erről szavazni, és azután kerül plenáris elé a téma. Köszönöm szépen már előre is a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen Brandner kolléga. Az a nagy megtiszteltetésért, hogy Brock urat helyettesíthetem, és kicsikét így a régi idők idéződnek föl. Nadeska Nenszki, a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Értékelésem szerint az intézményi megalapodása kapcsolatos vita kapcsán elmondható, hogy az összes frakció összekapaszkodik, és mindannyian szeretnénk, hogy a parlament szerepét jobban elismernék az Európai Külügyi tevékenységek megtervezésében és lebonyolításában. Az AFET véleményének nem az a célja, hogy ezt hangsúlyozza, hanem konkrét lépéseket is javasolnia kell, és intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az együttműködést az intézmények között. Meggyőződésem szerint a jelentéstervezet pontosan ezt teszi meg, és szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, amiért gondolataival, ötleteikkel hozzájárultak ehhez az anyaghoz. Az AFET E, véleményét remélem, hogy a Költségvetési e, Szakbizottság is támogatni fogja, és amikor a tanácsal és a bizottsággal fogunk tárgyalni, ők is remélem, hogy egyet fognak érteni, hogy a magasabb szintű parlamenti felülvizsgálat e, legitimebbé teszi majd Európa külügyeit. Köszönöm. Thank you so much, Nadezhda. Köszönöm szépen, Nadezhda. Annelinek adnám meg a szót, de nincs itt. Munyez asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, Nek úr. Nos, a Brenner jelentés arra a koherenciáról teszem bizonyoságot, amelyet az elmúlt évben elértünk az intézményközi megállapodás kapcsán, és fontos is ez a koherencia, hogy az Európai Parlament megőrizze az állás, a pozícióját. Különösen fontosak azok a módosítók, amelyek eh, az Európai eh, Parlament különböző iratai utalnak. Különösen a négyes módosított hangsúlyoznám, amely arra utal, hogy lehetőség van arra esetleg, hogy a fel nem használt anyagok, ö, eh, anyagi forrásokat fel lehet használni a teljes időszak során és nem csak az adott N plusz három évben, ahogy azt a bizottság javasolta, és a többi módosító tovább erősíti a parlament szerepét, ami nagyon örvendetes. A szocialista frakció egyetért, egyetért ezzel a felvetéssel. Fontos, hogy ez megmaradjon a pénz, több éves pénzügyi keret kapcsán. Köszönöm, hogy ez azt, mondja az elnök. Nincs más kollég, aki szót kérne, tehát a módosítók benyújtásának határideje csütörtök dél, mégpedig július 12-e csütörtök dél. Áttérünk a 18-as napirendi pontra. Időközi jelentés a 2014-2020 közötti időszakra szóló több éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásáról. Marietta Giannaku az előadó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetésnek ez a része a konkrét esetben, és a MFF-nek ez a része Európa a világban. Nos, ez a rész nagyon sok helyesbítés, módosítás tárgya volt az eszmecsere során, és ez arra vezethető vissza, hogy meglehetősen soványka, vékonyka volt, és nem is volt rugalmasnak nevezhető, különösen ami a különleges szükségességeket, sürgősségeket illeti. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződésből erednek bizonyos feladatok, amelyek további finanszírozási eszközöket igényelnek annak érdekében, hogy képessé tegyék az Európai Uniót arra, hogy nemzetközi tényezőként tudjon fellépni. Ezzel kapcsolatban van valami pozitívum is a bizottság javaslatában, a négyes rubrikában, de egyébként az eszközök növelése, pénzeszközök, pénzforrások növelése területén is. Úgy gondolom, hogy a jövőben e, a tanácsban már nem válhatók lényegi változások, és nem lesznek e, csökkentésre vonatkozó javaslatok azokhoz a jó összegekhez e, kapcsolódóan, amiket a bizottság javasolt. Nos, elnök úr, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, a négyes rubrikában a következő dolog hiányzik. A rugalmasság. Ugyanakkor ez nagyon fontos, és szükséges annak érdekében, hogy az előre nem látható helyzetekre, válságokra megfelelően tudjunk reagálni, amelyek ugye nem előre tervezhetőek. Tehát ez azt jelenti, hogy a parlament vívmányait meg kell őriznünk, és ennek mutat, meg kell mutatkoznia a költségvetében is. A közös kül- és biztonságpolitikának a végrehajtásakor megfelelő rugalmasságot kell tanúsítanunk. Ez ugyanakkor nem jelentheti azt, hogy a az illetékes költségvetési hatóságok a cselekvésükben korlátozva legyenek. Éppen ezért a véleményemben az ezzel kapcsolatos dolgokat elutasítottam azokat a rendelkezéseket, amelyek a költségvetési hatóság autonomiáját korlátoznák. Ez volt például az eset akkor, amikor a tartalékok amikor a tartalékokba való erő pénzügyi források behelyezésének tilammáról volt szó. Azt javasoltuk, hogy a fel nem használt eszközök automatikusan át legyenek sorolva minden egyes költségvetési év végén. A tanács hozzájárulására van szükség a 2014-es, 2020-as programmal kapcsolatban. Ez természetesen függővé kell tennünk attól, hogy a tanács egyet ért-e a fel nem használt eszközök újra felhasználásának bizottság által javasolt módjával. Zárásképpen pedig szeretnék utalni arra, hogy az alkalmazkodó képességünket javítanunk kell, és ez vonatkozik a jelölt országokra is, illetőleg a potenciális jelölt országokra is, valamint a nekik nyújtott segítségre, pénzügyi segítségre is. Tehát ha többet adunk, akkor többet is kell, hogy elvárjunk, érdemi előrelépésre van szükség a csatlakozási folyamat során, és természetesen a abszorpciós kapacitásra is figyelni kell. Köszönöm szépen, Maria Janaku, az első árnyék hozzász, árnyék előtt, aki hozzászól, Muniz asszony parancsolja. Maria Muniz. Maria Muniz. Köszönöm, elnök úr. Nos, a, ami a költségvetési sorokat illeti a négyes ö, rovatban, Ugye 70 millió euróról van szó. És ugye, ugyanez az összeg, mint 2013 esetében a szocialista frakció olyan módosítókat javasolt, amelyek erősítik az Európai Parlament szerepét, illetve az Európai Unió szerepét, mint nemzetközi szereplőjét az európai Parlament, az Európai eh, Unió számára a harmadik ország közül különösen fontos eh, Latin Amerika számtalan országa. 2014-ig ugye eh, láthatóan nem fog emelkedni ez az összeg 2013-hoz képest, és ahogy tegnap is mondtuk, úgy érezzük, hogy a költségvetés nem olyasmi, amit egyszerűen, csak, amit egyszerűen ki kell ráznunk a nyakunkból, hanem ez, és túl kellett lépni, ez feltétele annak, hogy a mandátumunkat végre tudjuk hajtani, ki tudjuk vitelezni. Úgy gondolom, hogy a kül, az Európai Unió külpolitikája fontos, és nyilván figyelembe kell vennünk azt is, hogy eh, milyen képességeket tesz lehetőség, lehetővé számunkra úgy az említett hármas kategória, és az, hogy lehetőségünk van ennek az összegnek a felhasználására eh, válsághelyzetekben szükséghelyzetekben. Köszönjük szépen a véleményt, de úgy gondolom, hogy ezzel együtt jó néhány szocialista módosító benyújtására is sor fog kerülni. Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban támogatjuk ennek a szonyjavaslatát. Hogyha a tanácsi vitát követjük, és ott ugye 10%-os csökkentési javaslat volt, hát nagy eredmény, nagy siker, hogyha a jelenlegi szintet sikerül megtartanunk objektívnak kell lennünk, hogyha együtt harcolunk ezért, talán el is érjük. Persze lehet azt is mondani, hogy ha többet kérünk, akkor lehet ez lesz az eredmény, de azért óvatosnak kell lennünk a tekintetben is, hogy parlamentként ne álljunk elő olyan igényel, amit nem tudunk megvédeni. Inkább ami már megvan, azt próbáljuk megtartani. A költségvetési egyeztetések során hogyha ahogy a németek mondják, túl sokat kérünk, a végén nem kapunk majd semmit. Inkább kérjünk olyat, amit meg tudunk védeni valójában, és így meg is tudunk kapni. Úgyhogy fontos a költségvetési keret költség, külügyi része, ez legyen erős, és együtt védjük meg. Köszönöm. Vielen Dank, Franziska Köszönöm szépen, Franziska nem, a Szabin előzünk kapszolt. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a vélemény előadójának munkáját. Egyetértünk azzal, hogy támogatjuk azt a megközelítés módot, a megközelítés módot, hogy a bizottságnak a nagyfokú rugalmasságos költségvetési jogosultságai ellenére a parlamentnek az ellenőrzési jogosultságát nem szabad semmilyen esetben korlátozni a költségvetési ellenőrzésnek a jogát fenn kell tartani korlátozások nélkül, sőt adott esetben erősíteni is kell. Különböző a véleményünk ugyanakkor egy nagyon alapvető kérdésben, ami az Európai Unió külpolitikáját és biztonsági politikáját illeti, ebből az okból ezzel kapcsolatban politikai tartalmú módosító indítványokat nyújtottam be. Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Van-e esetleg további hozzászóló? Bizottság? Jobb, inkább ne. Természetesen mindenkinek joga van hozzászólni, de most már előrehaladott az idő. Még egyszer, Maria Janaku. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat, különösen a politikai frakciók árnyék előadóitól. Most itt szóltak egy speciális szempont ról a szocialista frakció részéről. Természetesen beszélhetünk majd az együttműködésről, megnézhetjük, hogy hogy cselekszik a tanács, nézzük meg részleteiben a módosító indítványokat. Mindenkinek a rendelkezésére állok. Köszönöm. Akkor lezárjuk ezt a pontot. A módosítók beúgynyújtásának határideje 2012. július 12. csütörtök 12 óra. Ojuland asszony még majd jön. Ugye ez az uniós polgárok konzuli védelme külföldön vélemény lenne majd. Krisztina Ojulannak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, ez a javaslat rendkívül fontos és nagyon is gyakorlatias. Az európai polgárok védelméről van szó, amikor az EU-n kívülre utaznak. Az eredeti bizottsági javaslat különösen a válsághelyzetekre koncentrált az EU határain kívül, és a javaslat arról szólt, hogy jobb koordinációra van szükség az EU országok között, abban az esetben, hogyha válságok merülnének fel, vagy rendkívüli állapotok és ezek érintenék az EU-s polgárokat, ezért azt javasolták, hogy az EU válaszol egy vezető felelős országot ilyen esetekre. Nos, azóta ez a javaslat ide került a kezünkbe, már sok kollégánk, de jó magam is, tovább vittük ezt a jobb koordinációra vonatkozó gondolatot, és most már a kollégák többségének támogatását is elnyerte nagyjából egyetért mindenki abban, hogy ahelyett, hogy eh, kinevezzünk egy vezető országot, ehelyett képesnek kellene lennünk arra, hogy ezt a funkciót az EU állandó képviseleteinek kezébe tegyük a harmadik országokban, és ennek több oka van. Először is nagyon fontos lenne, hogy használjuk ki a teljes jogi lehetőséget, ami a Lisszaboni Egyezmény értelmében rendelkezésünkre áll ezen a területen. Másrészt a legtöbb EU tagállam, különösen a kisebbek nem rendelkeznek külföldi konzulátus sokkal a világ minden részén Úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között az EU-s lehetőségeket kellene kihasználnunk, hogy a a képviseletek egyeztetve tudják garantálni, hogy minden Európai Uniós polgár azonos bánásmódban részesül, eredményes és jó működő konzuláris támogatást kaphat bárhol. Ennél messzebbre is előre tekintünk azonban a jövőben. Azt is érdemes lenne meggondolni, hogy a hosszú távon az EIS esetleg átvehetni a konzuli szolgáltatások egy részét, szolgáltatok egy részét az EU tagállamoktól. Ez nem azt jelenti, hogy alá akarjuk aknázni a tagállamok fontosságát és a konzulátusaiknak a jelenlétét, de az alapgondolatnak az a lényege, hogy ebben az esetben egyszerűsíteni tudnánk valószínűleg az EU polgárok vonalkozó külföldi eljárásokat, és csökkenni tudnánk a tagállamok pénzügyi terheit is sok értelemben. És végül, de nem utolsó sorban, ez lehetővé tenni a láthatóság, eh, az Európai Uniós polgárság láthatóságát és fontosságát harmadik országokkal szemben, tehát az EU az EU, eh, Európai Uniós polgárság státusza láthatóbbá és fontosabbá válna tehát összességében a parlamenti kollégák jelentős mértékben egyetértenek, és remélem azt, hogy a nyári szünetet követően meg lesz majd a végleges vélemény is szeptemberig ebben a fontos ügyben. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nagy esdenek adom meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Nagyon rövid felszólalást várjanak tőlem. Oiland asszony és jó magam egyetértünk a konzuli védelem tárgyában az Európai Uniós polgárok külföldi képviselete kapcsán, és a javaslataink egy irányba mennek, az EU delegációk eh, jobban vegyenek részt a külföldön levő polgárok eh, megsegítésében, különösen azok esetében, akiknek egyébként nincs támogatási háttere azonosak a megközelítéseink, de egyetért, de nyilvánvalóan azért különösen brit kollégáink részéről vannak felvetések, fenntartások. Az Európai Uniónak az alapszerződés értelmében kötelezettsége bizonyos elveket megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ha nem vonjuk be az állandó képviseleteket a konzuli rendszerbe, akkor, akkor ez alapvetően az alapértékeinket kérdőjelezi meg. Fontos, hogy a külső szolgálatok alaposabban, jobban, nagyobb mértékben kihasználják a, kül, a külkövő delegációk lehetőségeit, hiszen egyáltalán nem az állami szuverenitást szolgálják, hanem polgáraink külföldi biztonságát. Köszönöm szépen! Köszönöm, én pedig szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek a véleménytervezetét. Úgy gondolom, hogy ez remek alapot adott tárgyalásokhoz, vitához. Ezt az ügyet eh, már jó ideje eh, tárgyaljuk, eh, vitatjuk. Én valójában a Lisszaboni szerződés végrehajtásáról van szó, amely ugye jobb védelmet biztosít eh, az Európai Uniós polgárok számára. És azt kell mondjanunk, hogy eléggé csalódottak vagyunk az Európai Bizottság javaslatában, mert eh, az a koordinációt próbálja meg erősíteni csak, de nem sokat beszél az EU delegációk szerepéről, akik ott vannak helyszínen. Tehát nem csak ez szinergiákról van szó, hanem a szolgáltatás szintjének csökkentése mellett jelentős megtakarításokról tehát a szolgáltatások csökkenése nélkül jelentős megtakarításokra lehet szó. Tehát egyébként is együtt kell e, cselekednünk. Azt is meg kell mondanunk a tagállamoknak, hogyha ebben az ügyben együtt lépünk előre, akkor a tagállami költségvetést is csökkenteni tudjuk, tehát tagállami szinten is megtakarításra kerülhet sor. Tehát úgy gondolom, hogy a vezető szerepet az EU delegáció kezébe kell adni, legyenek ők a nem képviselt EU-s polgárok számára az első eh, kapcsolatfelvételi pont. De tovább is kellene mennünk, ez a minimum legyen. Úgy gondolom, hogy az EU delegációknak kellene közvetlenül eh, a konzuláris feladatokat elvégezni legalább azok esetében, azok esetében, akiknél a tagállami, eh, adott tagállam kormányzata ezt a feladatot nem akarja a továbbiakban ellátni. Itt megint csak a britekkel van gond, de ha megnézzük, hogy az Egyesült eh, Királyság mennyi pénzt megtakarítana ezzel, akkor lehet, hogy az is megváltoztatná a vita kimenetelét. Eh, köszönet a jelentéstevő asszonynak és Bauer asszonynak is, aki a Libyben nagyszerű munkát végzett. Azt hiszem, hogy ebben az ügyben keménynek kell lennünk és harcolnunk kell, mert itt tudjuk megmutatni azt, hogy milyen konkrét hasznot hoz az európai polgárok számára az, hogy az EU az ő értekükben lép föl. Elnök elnézést, hogy nem tudtam megadni a szót, külügyminiszter telefonát. Nincs további felszólaló Feriato hát asszony nincs itt. Frau Bauer nochmal. Frau Ojuland. Anna vom, vom, äh, vom Liebe. Bauer Editnek adom meg a szót a Liebe részéről. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Csak szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és elmondani azt, hogy én is nagyra becsülöm azt a megközelítést, amely elsősorban arra vonatkozik, hogy a külszolgálatokat vonjuk be ebbe a feladatba. Amit meg szeretnék kérdezni a módosítókkal kapcsolatban, és a vélemények kapcsolatban az az, hogy a későbbiekben vegyék figyelembe azt, hogy kétféle konzuli védelmet élvezünk, egyrészt a mindennapit, másrészt pedig a kockázatkezelést. Tehát eh, amennyire a, az EIS nem szolgálhat e, hétköznapi konzuláris e, feladatok e, terepén elveszített útlevelektől kezdve nem tudom milyen ügyekig, és ezen kívül figyelembe véve azt, itt, hogy a 23-as cikk mit mond az, az Lisszaboni eh, szerződésben, nevezetesen, hogy eh, az állampolgár, az Európai Uniós polgár bármely eh, külföldi EU-s tagállam bármely külföldi képviselőhez fordulhat ilyen ügyekben. Nos, ennek fényében szeretném, ha figyelembe vennék, hogy milyen fontos lenne a külszolgálatok bevonását magasabb szintre emelni, a kockázatok kezelésébe, és talán érdemes lenne átgondolni, hogy mennyire hogy jó lenne, hogyha a 23-as cikk szövegét szó szerint követnénk a hétköznapi konszolidai szolgáltatások területén is. Elnök, köszönöm szépen. Van-e másik felszólalási igény? Nincs, akkor június 13 dél a módosítók benyújtásának határideje. határideje. Most pedig rátérünk Charles Tenok jelentésére Afrika szarva. Köszönöm, elnök úr. Épp most mutatott rá a tanács képviselője, hogy itt egy stratégiai keretről van szó. Tehát a cím egy kicsit rosszul került megfogalmazása. Mindenesetre az Észak-Kelet-Afrikában vonatkozó stratégiáról beszélünk. Jelentésem lehetőség a parlament számára, hogy választ adjon a tanácsi kezdeményezésre. Ezt az EGAD, IGAD kapcsán is hasznos lehet. Persze kérdés, hogy hogy határozzuk meg Afrika szarvát, az észak afrikai területet, Djibouti, Eritrea, amelynek a tagsága emberi jogi alapokon felfüggesztése került ideiglenesen Uganda és így tovább. Olyan térség ez, amelyet sajnálatos módon óriási instabilitás eh, jellemez, nincs gazdasági stabilitás, eh, Szomáliát jól ismerjük, eh, Szudán és Dél-Szudán között konfliktusok vannak, Avié és Darfur problémás területek Etiópia és Eritrea között és Szomália között ugyancsak hagyományos eh, feszültségek vannak, ugyanígy Eritrea és Djibouti között. Tehát eh, eh, Észak-Kelet-Afrika az egyik legfeszültebb pontja az egész világnak. Amit tovább súlyosbítanak olyan problémák, mint a fejlődés lassúsága, kábítószerkereskedelem, éhezés, klíma, jogállamiság hiánya, a terrorista csoportok jelentése, jelenléte, e, zsihadista szervezetek jelenléte. Úgyhogy üdvözlöm a tanácsi e, ötpontos stratégiát. Először is e, számunk érhető politikai struktúrákat kell létrehozni, másrészt nemzetközi szervezetek bevonása, konfliktusok megoldásában három fontos lenne, hogy az itteni biztonságpolitikai helyzet ne fenyegesse a környékbeli országok fenyeg, biztonságát, csökkentenek a szegénységet és javítani a gazdaságot, és végül az integrációra kell súlyt helyezni, de úgy gondolom, hogy fontos bizonyos konkrét területeket is kiemelni, tehát Szomália különösen ö, ö, olyan helyzetben van, ami, ami a több évtizedes ö, instabilitás után eh, lehet legsúlyosabb. Biztosítanunk kell azt, hogy eh, Szomáliával párhuzamot eh, biztosítunk, és hogy méteresen és szabadon választják meg politikai képviselőiket és a kormányokat. Bizonyára észrevették, hogy a módosítók határideje szeptember 18 ez rögtön a szomáliai választásokat követi, tehát akkor már meg lehet szólani ezekkel a választási eredményekkel kapcsolatban is. A kalózkodás óriási költségeket jelent a nemzetközi tengeri kereskedelmi rendszernek, a fegyveres védelmi biztonsági emberek alkalmazása rendkívül nagy költségeket jelent, ezek valószínűleg hatékonyan, de hosszú távon nem megengedhető. És ráadásul, eh, ahogy a kalózkodás egyre romlik, egyre nagyobb lesz a bizonytalanság is a térségben. Jó lehet legújabb, friss, legfrissebb eh, jelentések szerint a kalózok kezdenek eh, teret veszteni fontos a UNEF mandátumát meghosszabbítani annak érdekében, hogy operatív lehetőséget adjon arra, hogy, hogy a kalózok szárazföldi bázisait figyeleme kísérje itt alapvetően politikai és gazdasági stabilitás hiánya, jogállamiság hiánya és különösen a foglalkoztatási problémák állnak a háttérben, úgyhogy jelentésemben azt is kérem, hogy a büntetőrendszer és a bírósági igazságügyi rendszer kapjon támogatást. <clears throat> és fontos lenne, hogy meglegyen a jogi infrastruktúra meglegyenek a megfelelő börtönök, stb. stb. meglegyenek a megfelelő igazságügyi eljárások, az ember, a nemzetközi emberi jogi szabványokkal összhangban, annak érdekében, hogy az elfogott kalózokat megfelelő módon lehessen bírósági eljárásra bocsátani. Fontos, hogy a meglévő partőrségi és rendőrségi erők is felkészültek legyenek Nyilván a régió megkapja megfelelő tengeri támogatást az Európai Uniós és egyéb országoktól, de fontos ebben a jelentésben, hogy kiemeljük mondjuk Etiópia, Kenya szerepét, amely ugye az Amazonnak biztosít katonákat Ugandában EU-s képzési programok folynak. Szeretnék rámutatni arra is, hogy bármilyen erőfeszítésekkel lépnek is elő a nemzetközi eh, közösség tagjai, Fontos, hogy itt egy afrikai kezdeményezési nemzetközi közösség által támogatott afrikai vezetési erőfeszítésre van szükség. Ezért említettem az igazat is például. Ezen kívül pozitív példákat kiemeltem Afrika szarva kapcsán, hiszen Somaliland, Somali föld tanúsította azt, hogy meg tudta erősíteni demokratikus administratív struktúráit, és nyitott volt arra, hogy együttműködjön a nemzetközi közösséggel a terrorizmus és a kalózkodás szemben. Aztán vannak olyan területek, ahol megállapodásokra kell jutni, ahol feszültségek vannak, amelyek a jövőben jelentős költségekkel járhatnak visszaüthetnek. Nagyon fontos például a Szudán és Dél-Szudán között a kőolajbevételek megosztása, és a két ország közötti konfliktus újabb kiújulása e, e, Dél-Szudán fenntarthatóságát kockáztatja. Jó lehet, ez egy fiatalon újonnan létrejött állam. Kedves kollégáim, várom a válaszaikat. A mai az első vita szeptember 18-án módosítok határideje, október 10-án második eszmecsere és a plenáris szavazása az első novemberi miniplenárisan az Brüsszelben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tenok úr. Már jelezte is a módosítók benyújtásának a határidejét, de ez az elnök feladata. Meg is tettem volna. De lenne néhány megjegyzésem nekem is. Lehet, hogy csodálkozni fog, Svensson képviselő néppárti árnyék előadó nem tud itt lenni, és ő kért meg arra, hogy néhány megjegyzést tolmácsoljak, úgyhogy most nem elnökként megtenném ezeket a megjegyzéseket, ez gondolom nem gond. Svensson úr, először is szeretnék köszönetet mondani Csastanoknak, kiváló munkát végzett, nagyon jó jelentéstervezetet készített. Az terület valójában fontos stratégiai elemzést igényelt. Árnyék előadóként Svensson úr tanulmányozná részletesen a tervezetet, és konstruktív módosító indítványokat fog készíteni a néppárti frakció nevében. akkor jelentés tervezete nagyon jó kiinduló pont, de Svensson úr célja az, hogy néhány fontos aspektust és területet még jobban kiemeljünk. A néppárt számára a emberi jogi kérdések a legsürgetőbbek és a legfontosabbak jelenleg. Az alapvető emberi jogok hiánya az élethez, biztonsághoz, egészséghez való jogok a legjelentősebb dilemmák az egész világban jelenleg. Úgyhogy muszáj ezt hangsúlyozni és muszáj azt is kiemelni, hogy mennyire fontos ez az Európai Unió számára, és hogyan tudunk együtt dolgozni a régió hatóságaival és fontos szereplőivel azért, hogy biztosítani tudjuk ezeket az alapjogokat. A nők alapjogait nagyon sokáig negligálták a területen a gyerekek, biztonsághoz, oktatáshoz való joga nem érvényesül. Az szélsőséges iszlamizmus terjed a területen, és itt ez fenyegetettséget jelent a vallási kisebbség számára. A biztonság fokozása mellett az újjáépítés is nagyon fontos. A kalózkodás megakadályozása a parti területeken rendkívül fontos, hogy biztosítani lehessen a szállítmányokat, illetve hogy a gazdaságot megfelelően lehessen építeni hogy az üzleti vállalkozások is megfelelően tudhassanak működni. Szomáli szóval földhöz hasonlóan jobb, jobb kormányokra van szükség. A terület, a föld olyan értelmezést kell, hogy kapjon, mint Szomália területén. Nagyon fontosnak tartja, még egyszer mondanám a képviselő az ön jelentéstervezetét, most teljesítettem a feladatomat, továbbítottam ezeket az üzeneteket. Gomez asszony, köszönöm szépen elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Tanak úrnak is. Bemutatta a jelentéstervezetét, és nagyon jó alapnak tartjuk ezt a tovább lépéshez. Néhány aspektust majd még a szocialisták szeretnének bevenni, vagy részletezni a jelentéstervezetben. tervezetben. Először is a humanitárius válság és az Access to People koncepció. A belső menekültek helyzete fontos, kulcsfontosságú kérdés. Nem csak Afrika szarváról van szó, de beszélni kell Afrika szarváról is, és az egész régió fejlődéséről. A módosító indítványaink amelyekre reméljük, hogy Tanak úr és a többi frakció egyetért fog érteni ezekkel. A nemek kérdését is szeretnénk felvetni, amikor egy ország újjáépítéséről van szó. A lefegyverzés, a volt katonák helyzetének rendezése is nagyon fontos aspektus, hiszen ez is feltétele annak, hogy megfelelő fejlődés indulhasson meg a civil társadalom. A jelentéstervezetben nem szerepelnek a milleniumi célok, a szegénység elleni harc, a megújuló energiaforrások, ezek is olyan elemek, amelyeknek szerepelnie kell véleményünk szerint a jelentésben, hiszen külügyi kapcsolatokról van szó, nem fejlesztési, nem csak fejlesztési, és a fejlesztési témák is ide tartoznak. Muszáj ezekről is beszélni a fejlesztési politika témáiról. Klímaváltozás és ennek a hatásai, ami destabilizálja a régiót, ez a következő témánk. A biztonság és a fejlődés közötti kapcsolatok, amikre hat a klímaváltozás. A belső menekültek a legérzékenyebb rétege a lakosságnak a kalózkodással kapcsolatban missziókat említ a, az előadó Atalantát említi, aztán a European Union Training Mission, illetve a következő missziót is. Teljesen egyetértünk az előadóval, de a szocialisták számára fontos az is, hogy beszéljünk a magánbiztonsági szervezetekről is. Sokszor alkalmaznak ilyen szervezeteket, ilyen vállalkozásokat. Egy roadmap fölállítására lenne szükség azért, hogy pontosítani lehessen az állami és a magán intézmények, ügynökségeknek a feladatait. A bizottság részéről lehet, hogy fogunk kérni egy ilyen jellegű kezdeményezést. Köszönjük szépen, és konstruktívan kívánunk együttműködni az előadóval, és természetesen a többi frakcióval is. Köszönöm szépen, Muniz asszony, most pedig Reinhard Bütikofer kap szót. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék a kollégákhoz, én is köszönetet mondok az előadónak a jelentéstervezet összeállításáért. Többiekhez hasonlóan én is mindenképpen konstruktív leszek, úgy gondolom, hogy még elég jelentős munka áll előttünk. Az egyik fő elv, amit az előadó is hangsúlyozott, és teljes mértékben egyet is értek vele, hogy a teljes folyamatot Afrika kell, hogy vezesse, Afrika kell, hogy a középpontban álljon. Ezen az alapon valószínűleg jó megoldásokat tudunk találni. Röviden öt témát szeretnék hangsúlyozni ahol, amelyek esetében egy kicsit más a megközelítése, a szomszédos országok kérdése. Kritikusabb lennék Etiópia szerepével kapcsolatban például, ugye egyoldalú fellépésről van szó. Esetleg végig gondolhatnánk, hogy azt is meg lehetne említeni, hogy Eritreát az ENSZ monitorozó missziói is kritizálták fegyverkereskedelmi témákban, és ugye ez is negatív hatású. Második megjegyzésem. Beszélünk a stratégiai keretről Afrika szarvat tekintetében, de ez még mindig eléggé üres megfogalmazás. Egy olyan módosítás, ami esetleg javítaná ezt a helyzetet, az lehetne, hogyha az EU külön megbizotja Alexander Rondos vezető szerepet kapna a teljes témára vonatkozóan. Lehet, hogy a parlamentben meg tudunk állapodni arról, hogy megerősítsük az ő szerepét. Harmadik megjegyzésem. Elég kritikusan értékelem a katonai fejleményeket. A kalózkodás nem szorul vissza, illetve maximum az esős éjszak beérkezése vagy megérkezése miatt, és nem azért, mert sikeres a katonai fellépés ellenük. Negyedik megjegyzésem. Kicsit hezitálok, talán nagyon is hezitálok a tekintetben, amit az előadó javasol, hogy hogyan lehetne a szomáli föld függetlenségi kérdését rendezni. A 11-es bekezdésben az előadó azt javasolja, hogy külön államként a szomáli föld elismertetését támogassuk. Ez szerintem egy kicsit túlzás. Abban meg tudnánk állapodni, hogy hangsúlyozzuk szomáli föld jelentős hozzá járulását a régió stabilitásának, biztonságának helyreállításához, de azért azt nem igazán tudnám elfogadni, hogy ösztönözzük a függetlenségi mozgalmakat. Végül úgy gondolom, hogy jobban kellene hangsúlyoznunk az alkotmányozási folyamatot, úgy gondolom, hogy némi előrelépés történt, és ezt el kell, hogy ismerjük, támogatnunk kell. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, Büdikófer kolléga. Most Lőzink kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának a munkáért. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy a mi szemszögünkből nézve a jelentés fő orientációjával, irányultságával kapcsolatban nagyon sok probléma van. Bütikófer úrral és más előttem szólókkal természetesen egyetértek, hogy az afrikai embereket is be kell vonni a probléma megoldásába. Ugyanakkor nem szabad itt az okokat és a hatásokat, következményeket figyelmen kívül hagyni. Az egyik legfontosabb erőforrás az a víz, és ennek a megemlítése, mint az élet alapján nem kerül, nem kerül megemlítésre és nem kerül az sem megemlítésre, hogy a túlhalászása eh, a különböző kínai, indiai és más flották által a vizeknek, ez nem kerül megemlítésre. és a jelentés előadója ugye említést tett magáról a szegénységről, de a jelentés egyetlen pontban sem foglalkozik azzal, hogy a szegénység az egyike eh, a fő okoknak. És a külpolitikának és a nyugati iparosodott államoknak a negatív befolyása sem kerül megemlítésre, valamint az eddigi politikai sikertelen kísérletek annak érdekében, hogy Szomáliában rendezzék a helyzetet, ezek sem vannak megkritizálva, illetve megemlítve a jelentésben. Kenya, Uganda, Etiópia kerülnek csak megjelentésre azok az országok, amelyek egyetértenek az eddigi Európai Unió stratégiával. És a jelentés a mi szemszögünkből nem, nem írja le megfelelően a szimptomákat, a tüneteket, de nem ad megoldásokat, javaslatokat az okok megszüntetésére, illetőleg az okok, okokat nem kutatja fel ezen túlmenően a katonai szempontjait a probléma megoldásának túlságosan pozitív fényben mutatja fel, túlságosan hangsúlyozza, és a katonáknak, a parti őrségnek a kiképzésére helyezi a hangsúlyt. Tehát röviden összefoglalva, és ennyiben hagyva a dolgot, a lehető legszélesebb körben eh, már eszmét cserélünk arról, hogy saját kezd, saját jelentéssel fogunk élni e, ebben a témában, illetve amit lehet módosító indítványok formájában terjesztjük be. Köszönöm szépen, Charles Tenok szeretne még szólni. Köszönöm, köszönöm szépen, távirati stílusban köszönettel fogadom a megjegyzéseket. Elsősorban a jelentés e, e, ugye külügyi és biztonsági védelmi kérdésekkel foglalkozik. Említettem az emberi jogokat, de nem hangsúlyoztam ezeket túl örömmel fogadom a módosítókat ezen a területen, különösen, hogyha ez egybefügg Munyit asszony megjegyzéseivel, azokkal átfedésben van, de nyilván az emberi jogok, különösen az al által ellenőrzött területeken problémás. Ezt említettem, ahogy mondom, de nyilván a, nem volt igazán elég lehetőségem ezt részletesebben kifejteni terdemi korlátok miatt. Ami a miliciák lefegyvérzését illeti, itt is már várom módosítókat. Ez nem egy fejlesztési jelentés, a milleniumi célok sem pedig a klímaváltozás nem az én témám. Úgy gondolom, hogy a terjedemi korlátok nem teszik lehetővé ezt az, ezeknek az ügyeknek a túlhangsúlyozását de várom azért a módosítókat, hogyha a megengedi. Az biztos, hogy felfegyverzett biztonságiakkal ellátott hajót még nem sikerült a, a, a kalózatnak eltérítenie, de azért várom ebben a témában is a módosítókat. Úgy gondolom, hogy Etiópia Eh, inkább a stabilitás szerepe, mint, mint, mint ennek ellenkezője, akkor is, hogyha nem a demokratikus eh, stabilitás példaképe eh, az al terjeszkedése szempontjából fontos ez a szerep. Említettem a szövegben az EUSR szerepét is nem, név, nem nevesítve, várom a módosítókat. Az időjárásról is beszélünk, beszéltünk ugye a monszun időszakban valóban, de tavaly is volt kalóz tevékenység, nem csak az idén, és tavaly is volt monszun időszak is. Úgy tűnik, hogy csökkent a kalózok képessége arra, hogy a hajókat eltérítsék, de ettől függetlenül fenn kell tartani a nyomást, és vannak egyéb alapvető okok is, amelyekkel foglalkozni kell. Ez nagyon is összefügg azzal, amit Lózing asszony mondott, aki szerint e, itt e, csak mindennek az oka a szegénység. Én e, azt hiszem, hogy hogyha ez igaz lenne, akkor a szomali földön is ugyanennek kéne lennie. Jó lehet szomáli föld ugyanilyen szegény vagy szegényebb, mint Szomália maga, és még sincs ott semmiféle kalóz tevékenység. E, jó kormányzásuk, e, demokráciájuk és jog, jogállamiságuk e, biztosítja ezt, tehát ebben nem értek egyet. Egyébként én is szerettem volna szemkeményben fogalmazni. Ugye a szomáli föld függetlenségét én személy szerint támogatnám. Itt óriási viták folytak nemzetközileg, nagyobb viták, mint Koszovó esetében, de a szomáli földe kapcsolatban nem szeretnék belemenni vitákba, tudom, hogy mások az elnézéseink, inkább semleges álláspontot vennék föl a helyet, hogy a saját személyes meggyőződésemet erőtetném Januárban eh, Londonban volt egy szomáli, szomáli földek kapcsolatos konferencia, annak sem volt igazán egyértelmű eh, végkövetkeztetése. Eh, nehéz ügy lesz ezt majd rendezni, de el kell ismernünk azt, hogy nagyon sok pozitív vonása van szomáli föld ténykedésének. Ezt én meg is tettem a megfelelő szövegben, és talán már említettem már az igazságnak, hogy a vízhiány ügyében szívesen foglalkozom, ez nem csak Afrikában, ez gond, hanem globálisan az egész világban. Eh, az indiai-kínai túlhalászás ugyancsak probléma, ugyanígy, ahogy a spanyol túlhalászás is az volt egy évtizeddel ezelőtt, de nem fogadom el azt, hogy itt csak a gazdasági problémákról van szó. Igenis a helytelen kormányzás, rossz, gyenge minőségű kormányzás, szervezetbűnözés szerepe ugyanilyen fontos. Örömmel várom a módosítókat, és szívesen találkozom az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm, mondja az elnök. A módosítók határideje szeptember 18 délben újra találkozunk három órakor ma. Ciprus külügyminiszterével fogunk találkozni. Errato Kozako Markulis eh, eh, lesz tehát a vendégünk, addig pedig jó étvélet kívánok mindenkinek, és lezárom a délelőtt ülésszakot.